a költségvetés presztízsének, viszont nem felel meg a jelenlévő tagok számának, a hallgatóság számának. Éppen azért kérem önöket, hogy minél hamarabb foglaljanak helyet, és a nézőközönséget emlékeztetem arra, hogy örömmel látjuk őket, de szigorú csendet kérünk tőlük. Két fél napunk van az ülésünkre, megkapták a napi rendet. Mielőtt ezt még megkezdeném, Jacek, Jacek Lozovics kollégának szeretnék gratulálni a születésnapját. Nem tudom, hogy itt van-e, de tegnap volt a születésnapja, és ezért gratulálni szeretnék neki az egész bizottság nevében. Üdvözlöm a költségvetési főigazgató jelenlétét. Örömmel látjuk, de holnap sajnos nem lehet jelen, mert a biztosok grémiuma ül össze. Viszont örülünk annak, hogy ma délután körünkben üdvözölhetjük. Megkapták a napirend tervezetet. Néhány változtatást szeretnék bejelenteni. Kaptak egy dossziét és egy kiegészítő dossziét, amelyben többek között van egy feljegyzést a Haitinak nyújtandó segítségről a földrengést követően. Ezt a napirendünk 19-es pontjaként fogjuk megvitatni holnap délelőtt, mégpedig a bizottság képviselője Manzevizi úr jelenlétében, aki a fejlesztési főigazgató, és Sannel úr, aki az ECO főigazgatója, szintén jelen lesz. A külügyi bizottság és a fejlesztési bizottságbeli kollégákat is meghívtam, hogy esetlegesen vegyenek részt ezen az ülésen, vagy küldjenek képviselőt a bizottságukból erre a véleménycserére. Természetesen az EU-nak mindent meg kell tennie azért, hogy könnyítsen a lakosság gondjain, arról a lakosságról beszélek, amelyet ez a tragédia élt. Az Európai Bizottság már hozott intézkedéseket, és még kíván intézkedéseket hozni, viszont bizonyos finanszírozás még kérdéses, éppen ezért az Európai Parlamentet is megkeresték. Sürgősségi eljárást tudunk beindítani, holnap erről fogunk beszélni a 19-es rend keretében. Ma délutánra is van egy kis változás az előadók kérésére. A hetes pont GNI bruttó nemzeti jövedelem kiszámításának módja Jean-Luc Dehaene számára igen fontos téma ez, ő az előadója. Ezt a 8-as és a 10-es pont után fogjuk megvizsgálni, és az európai globalizációs alkalmazkodási alap témáját is akkor fogjuk megtárgyalni, ez Böge kollégánk témája. 11-es pont, a Schengeni Információs Rendszer SIS 1 plusz, és a második generáció, ezt egy másik ülésen fogjuk tárgyalni az előadó kérésére, Alexander Alvaro kérésére, mert még további időre van szüksége. Holnap reggel a hagyományokkal szerint Szavazással kezdjük a második félnapunkat. Nem túl sok szavaznivalunk van. Az is lehet, hogy csak kettő lesz a háromból. A koordinátorok ülésén kell ezt megvitatni. Vladimir Manka előadóval megbeszéljük, ő ennek a témának az előadója, hogy szavazhatunk-e erről holnap reggel, figyelembe véve a friss információkat, melyek alapján további pontosításra van szükség, még mielőtt biztosak lennénk abban, hogy szavazhat a Költségvetési Bizottság. Ezt megvizsgáljuk a koordinátorok ülésén, és Vladimir Mankát, az ő véleményét is várjuk. 13-as, 14-es pont, közös külés biztonságpolitika jelentés. a Nezsinszki asszony nem lehet jelen, sajnos, mert egészségi problémája van, de Otieri kollégánk vállalta, hogy helyettesíti őt. Ami pedig a 14-es pontot illeti, Monika Holmeyer is beteg, influenzás, eddig még ismeretlen formájú influenza terítette le, de nem túl súlyos az állapota. A lényeg az, hogy kolléganője helyettesíti, és így az ő ékes szólását élvezhetjük. 19-es pont Haitiről lesz, már mondtam. Most még nincs átcsoportosítás kérelem, mert még az év elején vagyunk, és ez még korai lenne, vagy áthelyezési kérelem. Akkor úgy veszem, hogy elfogadtuk a napi rend tervezetet. Az elnök közleményei megkapták a listát most a román nyelv is rendelkezésre áll, úgyhogy ennek örülünk. Az interneten keresztül közvetítjük ezt az ülést, és ahogy a Kobu News-ban látták, az Eurlexen láthatják, hogyan kell eljutni erre az oldalra. Következő napi rendi pont a hármas, a 2009-es november 16-i ülés jegyzőkönyve, ha nincs megjegyzés, ezt elfogadtuk. ez a helyzet a 2009. december 1 -e és 2 üléssel. Ha nincs megjegyzés, akkor áttérhetünk az ötös ülésre, mégpedig 2008. évi éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitikáról véleményt várnak tőlünk hagyományosan, éppen ezért átadom a szót Matyi úrnak. Kedves kollega, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy említette, jó magam és Neinszki kolléga, társ jelentéstevők vagyunk, és közösen dolgoztunk ezen a véleménytervezetem. Nehéz ki úr is jegyzi ezt. Röviden átfutnám, hogy miről is van szó. Na most itt nyilván a KKBP szám adatairól van szó. A 2008-as év rekordév volt olyan értelemben, hogy a KKBP 289 millió euróra rugott, ez nagyon komoly el, ö, emelést jelent az előző évihez képest. Nos, ennek számos oka is van. Nagyon komoly missziókat küldtünk a világ számos részére, Afganisztánba, Koszovóba, Grúziába. Az Albertini jelentésben és a mi véleményünkben is kitűnik az, hogy ez egy elég magas, nagyon magas összeg, több mint 3 kal több ez, mint az előző évben. Talán egy módosítást is benyújtanék az első bekezdéssel kapcsolatban. Aláhúznám, vagy kidomborítanám ebben a módosításban azt, hogy az UE milyen komoly missziókat küldött a köz- és kül- és biztonságpolitikán belül, illetve hogy hogy milyen komoly gondot jelentett ezen missziók megvalósításában is az a tény, hogy hát ugye behatárolt összeg áll rendelkezésre. Aztán az intézményközi megállapodás is megjelenik itt, illetve, hogy a KKBP nek különleges szerepe van az intézményközi megállapodásokban, a 42. pontjában. Tehát eh, a döntéshozateli mechanizmus itt gyakorlatilag eh, eh, kormányközi, viszont a finanszírozás az Európai Parlamenten keresztül, keresztül történik. Aztán még van néhány pont. Konzultációs eljárásról van itt szó. Ez szintén a 2006-os intézményközi megállapodásból ered. Mi azt kérnénk, hogy ezek a konzultációk szélesebb körűek legyenek, tehát hogy a végrehajtott missziók költségvetéséről is pontosan beszámoljanak. illetve azt szeretnénk, hogyha pontosan elemeznék a közös kül- és biztonságpolitika és egyéb közös politikák, közös fellépésnek a pontos költségeit, a missziókhoz kapcsolódó pontos költségeket is. Aztán van itt még egy pont, amely azt kéri, hogy kezdjünk, vagy tegyünk kezdeményezéseket a közös kül- és biztonságpolitika költségeinek optimalizására. optimalizálására. Ide tartozik például az, hogy a civil missziókban, civil missziókban résztvevő öm, személyeket képezni kell, hogy növeljük a személyzeti annak az olyan személyzeti kvótát, amely már EU-s alkalmazásban áll. Tehát erről lenne itt szó. Kezdeményezéseket kér számon ez a, ez a bekezdés, illetve és ez megjelenik a missziókban is, tehát a missziókban résztvevő személyek esetében is, és a közös kapacitás megnöveléséről is szól egy bekezdés, például a raktározott áruk esetében, illetve a szállítóeszközök esetében. Aztán parlamenti ellenőrzés, a különleges megbízottak esetében. A parlament ugye ezt már régóta kéri. Az utolsó pont pedig arról szól, hogy nincs megfelelő átláthatóság nincs meg, az összes lehetséges információnk a katonai jellegű missziók esetében. Itt nem arról van szó, hogy EU-s finanszírozást kapnának ezek a missziók, viszont a Lisszaboni szerződés bizonyos cikkei előírják, hogy a parlament a teljes közös kül- és biztonságpolitikát felül kell, hogy vizsgálja, tehát kontrollálnia kell a parlamentnek a teljes, az összes ehhez kapcsolódó kiadást. Tehát a parlament szerepe az összes, vagy ellenőrző szerepe az összes misszió esetében megnyilvánul, a katonai fellépések esetén is, vagy katonai missziók esetében is. Aztán van itt még egy technikai jellegű kérdés a titkársággal még egyeztetnem kell. Van egy kis pontatlanság a szövegben. A Lisszaboni szerződés 41. cikkével kapcsolatban. Valójában ez egy két részből összetevődő cikk. Az első része a parlamenti konzultációra utal, illetve hogy a civil missziók esetében fölgyorsított eljárást kell alkalmazni a második része pedig a katonai missziókról szól. Itt nincs szükség parlamenti konzultációra, de az előbb mondottak alapján mi úgy véljük, hogy ezt a dimenziót is ez a dimenzió is érdekes a parlament szempontjából, tehát valamilyen módon ezt is ellenőrizni kell, de ez csak technikai részletkérdés. Ennyit a tartalomról, vélemény tartalmáról természetesen kíváncsian várjuk a kollégák észrevételeit. Köszönöm. Merci, mon cher collègue, cette présentation. Köszönöm, kedves kolléga, ezt az igen világos prezentációt, vagyis azt, hogy ismertette a legfontosabb nézeteket, álláspontokat és az ön által szükségesnek tartott módosításokat. Kére valaki szót? Nincs szó, nincs szavazat, vagy bocsánat, hozzászólási kérelem, mivel ez csak vélemény, sajnos ez a 2008-as év némi késedelem van, főként a kül- és biztonságpolitikában nagyon fontosak az aktualitások, de ennek mégis van politikai jelentősége, mert ez meg fog jelenni a plenáris ülésen, mégpedig akkor, amikor a tanácssal és a bizottsággal tárgyalunk a Lisszaboni szerződés alkalmazása értelmében a külszolgálatról és a főképviselő, a külpolitikai főképviselő feladatairól. Éppen ezért ez a vélemény és a következő plenárison aktuális szavazás, a külügyi bizottság is foglalkozni fog ezzel a témával. Igen, fontos lesz, hiszen a múlt alapján ítéljük meg azt, hogy hogyan lehet a jövőben javítani a dolgokon. Ha nincs hozzászólási kérelem, akkor köszönöm Voltieri úrnak az ismertetést. Elmondom, hogy ma 19 óráig kell a módosító indítványokat leadni. Holnap reggel 9-kor fogunk erről a véleménytervezetről és a módosításokról szavazni. Majd pedig ezt az AFET elé terjesztjük, a külügyi bizottság elé, amely február 23-án fogja a jelentését elfogadni, és ezt a második plenárison és a márciusi plenárison kerül napirendre. Köszönöm, most pedig áttérünk a hatos napirendi pontra, mégpedig a 2011. évi költségvetésre. Ami a legfontosabb költségvetést illeti, Szidónia Elzbeta Jedzsreszka, a harmadik szakasz illetően, és átadom neki a szót. Először fog beszélni, mint előadó. Angolul fogok beszélni, mert hirtelen rájöttem, hogy nem biztos, hogy lengyelül ki tudom magam fejezni költségvetési ügyekben. Éppen ezért most inkább angolul szólnék. Ez az első hozzászólásom itt ebben a szakbizottságban. Ez az én 2011-es költségvetésem, úgyhogy az én elképzeléseimet fogom előterjeszteni, vagyis mit szeretnék tenni a 2011-es költségvetés érdekében. Ez az én első hozzájárulásom, hozzászólásom első megjegyzéseim. Két kérdést szeretnék említeni. Először is megemlíteném azt a, az első dokumentumot, amelyen Súrján Lászlóval kezdtem dolgozni. Ez munkadokumentum, ezt egyébként kiosztottuk önöknek. És igen, hálás vagyok a titkárságnak, hogy a sürgőssége ellenére és a rövid határidő ellenére ennyire gyorsan elkészítette. Ez az éves költségvetési folyamathoz kapcsolódik a Lisszaboni szerződés értelmében. A 2011-es költségvetés, az eljárás igen érdekes lesz, hiszen úttörő szerepet játszunk. Először dolgozunk az éves költségvetésen a Lisszaboni szerződés új rendelkezései szerint. Ez a dokumentum tervezet az önök számára a legfontosabb kérdéseket ismerteti a Lisszaboni szerződés értelmében, és ezt már a közös nyilatkozatban részben ismertettük. Kennel asszony az előző mandátum keretében már dolgozott ezen, úgyhogy ez a három elem visszatér. A Lisszaboni szerződés értelmezése, egy, kettő, az előző mandátum alatt végzett munka, három, a közös nyilatkozat értelmezése, vagyis a múlt évi munka eredménye. Úgyhogy ez a mi ütemtervünk, szeretnék emlékeztetni arra, hogy vannak itt új kérdések is, ez nem politikai dokumentum, ezt fontos megemlíteni. Nem politikai nyilatkozat, inkább abban segít bennünket, hogy megszervezzük a munkánkat. A prezentációm egy másik eleme a hatos napi rendi pont keretében a következő. Remélem, hogy kapok önöktől visszacsatolást arra vonatkozóan, hogy mi a véleményük arról, amit én a 2011-es költségvetésben szeretnék látni, és remélem, hogy támogatni fognak engem etéren. Ami a 2011-es költségvetésemet illeti, itt az ifjúsággal kapcsolatos kérdéseket szeretném a tervezetbe látni. A fiatalok, főként a mobilitás összefüggésében oktatás, majd munkába lépés, az első munkavállalás, ami igen nagy kihívás a gazdasági válság körülményei között, valamint mobilitás az oktatáson belül, ez kapcsolódik a diák mobilitáshoz, a diák, az alacsonyabb fokú iskolába járó diákok mobilitásához, a kutatók mobilitásához. Ami a programokat illeti, szeretném, ha megnéznék őket, és megnézhetjük, hogy mit tehetünk a 2011-es költségvetés javításáért etéren. Számomra az is fontos, hogy az ifjúsággal kapcsolatos kérdéseket lejtmotívként, vezérvonalként tekintsük. De más kérdések is jelentősek, általában a kutatás és az innováció, hogy a részleteket is ismertessem. A másik oldalon viszont a szociális befogadás kérdése. Ezek igen röviden ismertetett elképzelések, de az ezévi kihívásokról is szólnék mert nincs meg még az új bizottság, és az éves politikai stratégiát szeretnénk látni, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy az előző évekkel ellentétben mi a parlament nem válaszolni fogunk a bizottság felvetésére, hanem a miénk lesz az első szó. Éppen ezért kérem önöket, hogy segítsenek engem az első nyilatkozat megszövegezésében költségvetési iránymutatók formájában szeretném ezt elvégezni, és remélem, hogy a következő hónapban sikerül az első költségvetési útmutatót önök elé tárni, és mi, mint Költségvetési Bizottság, remélem, hogy a plenáris elé vihetjük ezeket az útmutatókat, iránymutatókat márciusban. Zárásképpen azt remélem, hogy ha véglegesítjük ezt a munkadokumentumot, akkor elindulhat a költségvetési eljárás, majd a szakbizottságokkal is párbeszédet folytatunk a későbbiekben. Várom az önök véleményét, reagálását az ifjúság, kutatás, az ifjúság befogadása és az ezzel kapcsolatos politika tárgyában, és remélem, hogy a következő hetekben sikerül megnyernem az önök támogatását a költségvetési útmutatók elkészítésében. Köszönöm, Szidónia. Kérdezem, hogy van-e hozzászólási kérelem? Súrján úr. Elnök úr, első megjegyzésem az, hogy rendkívül örülök, hogy most januárban nekikezdtünk ennek a munkának. Látszólag ebben az új helyzetben, hogy csak egy olvasata lesz a parlamentnek, mintha több időnk lenne. Ugyanakkor a mm, kiosztott és még nem végleges munkadokumentum is megmutatja, hogy azért korábban is befejeződik ez a folyamat, mint ahogy az előző években, és végül nem látom azt, hogy borzasztó időbőségben lennénk. Tehát ez az időzítés nagyon jó dolog. Őszintén szólva annak is örülök, amit el is hangzott, hogy valószínűleg sikerül márciusban megfogalmazni a parlament általános véleményét, iránymutatását a tekintetben, hogy mi is legyen ebben a költségvetésben. Az új rendszerben ugyanúgy a bizottság fogalmazza meg az első változatot, de nem mindegy az, hogy figyelembe veszi-e a parlament elgondolásait. Az elgondolások közül nyilvánvaló már többször Pitella úr költségvetésében is kiemelt helyen szerepeltettük az ifjúságot, és azt gondolom, hogy ezt nem lehet elégszer megtenni. Ebbe az irányba érdemes elmozdulni. Érdemes a kutatás fejlesztést is zászlóra tűzni, nem megfeledkezve persze a hagyományos feladatainkról, például a kohéziós politikáról. Azt szeretném, és örül remélem, hogy a frakciók ebben támogatni fognak, és fogják a raportőrt, hogy próbáljuk a különféle ambíciókat egy mederbe terelni. Ezen azt értem, hogy most születik a 2020-as program. Ennek a programnak nem lehet csak szép szavakból állnia. Nem lenne jó, ha megismételnénk azt, amit az úgynevezett Lisszaboni programmal csináltunk, nagy nekiveselkedés, szép elképzelések, és eltelt a tíz év, és enyhén szólva nem vagyunk a legdinamikusabban növekvő a legerőteljesebb és a munkanélküliséget már a maga mögött tudó része a világnak. Tehát reálisabb célkitűzéseket kell megfogalmaznunk, és az lehet a Költségvetési Bizottságnak is a feladata, hogy motorja legyen annak az igyekezetnek, hogy ehhez a programhoz pénzt is, költségvetési alapokat is rendeljünk mert ha csak a tagállamok felé fogalmazunk meg szép vágyakat, hogy legyenek szívesek kutatni, fejleszteni, innovatívnak lenni, akkor ennek az új programnak a sorsa is azonos lesz avval, amit magunk mögött hagytuk. Ez se volt teljesen eredménytelen persze, de messze elmaradt a várakozásoktól. Én azt szeretném, hogyha azok, akik most tíz év múlva majd itt ülnek, azok azt mondhassák, hogy ez a második program messze meghaladta a várakozásainkat. És ennek az érdekében ezt a 2011-es költségvetést is érdemes lesz, hogy így mondjam, szolgálatba állítani. A néppárt nagy reményekkel tekint ez elé, az egyéves munka elé, aminek a külső körülményei gyökeresen mások lesznek, mint amit magunk mögött hagytunk. Köszönöm szépen. Je vous remercie. Monsieur Bokros. Bokros úr. Köszönöm szépen. Szidona Elzbieta nagyon bölcs volt, amikor nem túl sok prioritásra mutatott rá, hanem ezek körét szűkítette. Azt hiszem, hogy pontosan ez a költségvetésnek a módja, hogy néhány fontos prioritást jelölünk ki. Természetesen ez azt is jelenti, hogy bizonyos tételeket partvonalra nyomunk, és nem minden prioritás, hanem sok dolgot félreteszünk. Ami a vita következő fordulóját illeti, azt hiszem, hogy nagyon fontos lesz az, hogy kifejezetten rámutassunk azokra a területekre, ahol úgy érzik, hogy nincs szükség annyit költenünk mert inkább egy nulla alapú költségvetésről kellene beszélnünk, nem arról, hogy minden egyes részhez pénzt rendeljünk azért, hogy minden egyes kérésnek eleget tegyünk, amit a parlament prioritásként kijelölt. Jó esély ez arra, hogy a Lisszaboni szerződés kapcsán, most, hogy több a felelősségünk és nagyobb a befolyásunk, ezt kihasználjuk. Én hiszek abban, hogy az új gondolkodási módot kialakíthatjuk a bizottságban is. Az, hogy a bizottságot még nem jelölték ki, ez is a mi malmunkra hajtja a vizet, úgyhogy nagyon örülök a javaslatának, és teljes mértékben együttműködünk az európai konformisták és reformisták rész, konzervatívak és reformisták részére, Köszönöm, most pedig Abad úré a szó. Oui, euh, chers collègues, bonjour. Euh, je voulais d'abord féliciter. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Először is szeretnék gratulálni az újonnan kinevezett előadóknak. Ez valóban új gyakorlat lesz az új Lisszaboni gyakorlat szerint. Nagyon fontos ez a költségvetés, hiszen a hagyományos közösségi politikákat össze kell hangolnia, például a mezőgazdasági politika, és új finanszírozást kell biztosítania például az ipar, új iparpolitikának, és biztos, hogy lesz alkalmunk még erről beszélni. Kiemelnék egy pontot, Szidónia is szólt erről, mégpedig a fiatalokért folytatott politika. Örömmel látom, hogy a 2011-es programban, vagyis két költségvetésben a fiatalok prioritást kapnak. Most éppen egy inter grupot hozunk létre az ifjúságról, és ezt a globális megközelítést kívánjuk követni nem csak a mobilitásra, hanem az oktatásra, kutatásra, innovációra is összpontosítunk, és konkrét javaslatokat várunk azért, hogy a fiatalok mobilitását elősegítsük az EU-n belül, valamint megkönnyítsük integrációjukat az EU-ban. Éppen ezért üdvözlöm, hogy ez az egyik prioritása a 2011-es költségvetésben. Köszönöm, Damien Portás úr. Nos. Nagyon figyelmesen hallgattam a kollégák véleményét. Szeretnék egy kérdést feltenni a jelentéstévőnek és a bizottságnak. A 2011-es költségvetésről beszélünk, bár jelenleg nem tudjuk, hogy mik pontosan a célkitűzések, a pénzügyi előirányzatok éves áttekintésének az elő, a céljai, ami meghatározza majd a 2011-es költségvetést. Tehát, mivel itt az időtervek átfedik egymást, és áprilisban és májusban politikai dokumentumot várunk a spanyol soros elnökségtől is, amely majd 2020-ig behatárolja az Európai Unió célkitűzéseit. Tehát ez azt jelenti, hogy a 2011-es költségvetés gyakorlatilag egy folyamatossági költségvetés lesz. De legalábbis ezt a következtetést kell, hogy levonjuk, mert ha nem ezt vonjuk le, akkor a költségvetés folyamatának felénél kicsit megtorpanunk, majd nem fogjuk átlátni, hogy mi történik és hová haladjunk. Tehát ennek következményeképpen ehhez kapcsolódik a kérdésem. Én biztos vagyok benne, hogy szokásos módon folytatjuk a költségvetési eljárást. De lesznek azért változtatások is, erről szóltak az előttem szólók. Tehát nagyon sok munka vár ránk a következő két hónapban. Ez azt jelenti, hogy elemeznünk kell, hogy mik azok a kiadások, amikre nincs igazán szükségünk mert ez az egyetlen mars, amit felhasználhatunk, hogy új célkitűzéseket tűzzünk ki, amely azt jelenti, hogy bizonyos célkitűzések mentesülnek, a terhelések alól mások nem. Tehát, még egyszer, a költségek területén meg kell néznünk, hogy hol spórolhatunk, és hova csoportosíthatunk át. Végül az olasz fiatalok helyzetét illetően. Úgy tűnik, hogy Olaszországban az a hagyomány, hogy kb. 39 éves koráig az emberek otthon laknak a szüleikkel. No most a mezőgazdaságban például vannak olyan fiatalok is, akik tovább is otthon maradnak a szüleikkel. Tehát lenne ezzel kapcsolatban egy javaslatom a kollégám számára. Amikor a fiatalságról beszélünk, akkor ezt valahogy definiálnunk kellene, hogy mit értünk az alatt, hogy fiatalok, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Köszönöm. Merci, mon cher collègue, monsieur Godmanis. Köszönöm, kedves kollega, Godmanis úr. Köszönöm szépen, elnök úr a kohéziós politikáról szeretnék mondani valamit. Súrján úr már elmagyarázta ezt, de szeretnék hozzátenni valamit. A Regi szakbizottságban ma hallottuk a 2010-es és a 2010-es terveket és a 2009-es teljesítéseket a regionális kohéziós politikát illetően. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem kaptunk tiszta válaszokat. Egyrészt a regi főigazgatóság tájékoztatott minket, hogy 99%-ban teljesítették a tervet, más részről viszont nem volt egyértelmű, hogy mennyi pénzt tartottak vissza a 2010-es költségvetésre azért, hogy a 2000-2006-os terveket megvalósítsák. Tehát, ami egyértelmű volt, hogy nem csak politikai szempontból, hanem pénzügyi szempontból is, könyvelési szempontból, én úgy nevezném, nagyon fontos lenne, hogy erre figyeljünk. A tervezés és a kifizetések eszközölése a régi alapok esetén. Második megjegyzésem. Az a véleményem, hogy a 2011-es évben egy anticiklikus politikának a végét fogjuk látni. Ez azt jelenti, hogy a kormányoknak nem lesz elég nemzeti alapja ahhoz, hogy támogassák a beruházásokat, hiszen csökkenteniük kell a nemzeti költségvetéseket, és egyre nagyobb lesz a nyomás, hogy európai pénzeket használjunk fel. Ez igaz lesz a strukturális alapok eszközeire is. Én azt mondanám, hogy a tanács javaslata, amely a regionális finanszírozási javaslatot igazítja ki, és azt javasolja, hogy a 10%-nál nagyobb GDP csökkenésű országokat, amelyek ezt a mutatót mutatják 2009-ben, kapjanak egy előzetes kifizetést. De Ebben még a parlamentnek is beleszólása van, és így a regi szakbizottságnak is. Úgyhogy erről szó kell, hogy essen itt is, hiszen ezt rányomhatja végét arra, hogy hogyan osztjuk el újra ezeket a pénzeket. Végül ma a globalizációs alkalmazkodási alapról is szó esik. Új javaslatokat fogunk hallani, de Végeredményben a pénzforrás maga egyszerűen nem létezik. Nincsen pénzügyi sor a költségvetésben, amire rá lehetne mutatni. Úgyhogy csak remélni tudjuk, hogy valamiféle el nem költött pénzek bukkannak fel a többi költségvetési sorban, és ezek fedezik a költségeket. És ez nem csak a globalizációs alapra igaz, hanem más alapokra is, amelyek nincsenek benne konkrétan a költségvetési sorokban. Ez nagyon komoly kérdés, hiszen nem lehet úgy a kiadásokat elosztani, hogy reméljük, hogy valahonnan jön majd pénz, amit nem költenek el. Ez nagyon veszélyes gyakorlat, úgyhogy remélem, hogy ez megváltozik. Ha nem, akkor problémáknak leszünk tanulni. Köszönöm. Merci, mon cher collègue. Köszönöm, kedves kollega, Káváló asszony. Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de apoiar a proposta da Sidónia. Köszönöm. szépen. Én is szeretném javaslatát támogatni. Örülök annak, hogy a, a tudományos kutatást, az innovációt, a fiatalokat, illetve a kutatási tőkét helyezzük előtérbe. Ez mind szükséges ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Az innováció mindenképpen és azt gondolom, hogy ehhez még hozzá kéne tenni a források felhasználásának hatékonyságát, ennek növelését, függetlenül attól, hogy milyen forrásokról van szó, energetikai forrásokról, vagy ö, ásványanyagokról. Tehát nagyon fontos az, hogy a hogy az energiabiztonságot úgy tudjuk valamiképpen javítani, optimalizálni, hogy a nyers anyagforrások vagy az energiaforrások esetében hatékonyabban lépünk fel. Ezt össze lehet kötni az innovációval, illetve a kutatás és fejlesztével is. Köszönöm. Fával igen, köszönöm szépen elnök úr. Lenne néhány észrevételem az imént ismertetett munkadokumentummal kapcsolatban. Ugye most először érvényesül ez a fajta ö, folyamat, ugye a Lisszaboni szerződés hat, hatályba lépésével. Most kaptam csak meg ezt a munkadokumentumot, csak egy nagyon röviden tudtam csak megnézni, de ha jól látom, akkor még mindig túlságosan sok munka koncentrálódik szeptemberre, és nem használjuk ki azt a lehetőséget, hogy már májusban meg lesz a költségvetés tervezet. De hát ugyan, ugye ezt már májusban megkapjuk, szerintem kicsit előbbre lehetne hozni a munkánkat, nem csak a mi munkánkat egyébként, hanem a többi szakbizottság munkáját is, tehát hogy hamarabb lehessen a véleményeket megfogalmazni, a módosításokat beterjeszteni. Súrjan úrtól azt kérném, mint jelentéstevőtől, illetve elnök úrtól is, Hát azt kérném, hogy egy ütemtervet kapjunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan osztjuk, hosszuk be a munkát, hogyan lehet azt elérni, hogy a többi szakbizottságnak és magunknak is több időnk legyen, hogy komolyabb vitára kerülhessen sor, hogy politikus, politikaibb vitára kerüljön sor. Így aztán szeptemberben sokkal nyugodtabban dolgozhatnánk. Ez csak egy egyszerű javaslat, hiszen még nem tudtam érdemben megvizsgálni a munkadokumentumot, és kiegészíteném azzal, hogy a szocialista frakcióban mindent megteszünk azért, hogy a Lisszaboni szerződés adta lehetőségeket kihasználjuk, és hogyha már májusban megvan a költségvetés tervezet, akkor ezt mindenképpen ki kell használni. Jó lenne, hogyha nem szeptemberben kéne elvégezni a munka dandárját, hanem ezt szépen beosztanák az év során. Köszönöm. Merci, Eider. Je, je vous remercie. Köszönöm, Eider Abia küldött nekünk egy igen érdekes javaslatot az ütemtervről, az eljárásról, és gondolom, hogy Szédénia és László számára mindenképpen fontos lenne, hogy bele találkozzon és közös javaslatot tegyenek. Elnézést kérek a bizottság tagjaitól, mert a mert Szidonia munkadokumentum tervezetét csak ma tudtuk kiosztani. Itt mellékletben láthatjuk az ütemterv javaslatot novemberig. Ez idéglenes tervezet, ez a 2011-es költségvetés elfogadására vonatkozik egészen november végéig, majd pedig itt egy táblázat. Ez olyan, mint egy képregény, csak nincsenek benne arcok. A lényeg az, hogy Szidónia az új eljárást ismerteti, csak egy olvasat lesz, ez azt jelenti, hogy minden intézménynek igen komolynak kell lennie, és taktikai álláspontok kialakításához meg kell vitatnunk a politikai választásunkat, és be kell jelentenünk. És mint hallottuk, a legjobb ki kell használnunk a az év elején a rendelkezésre álló időt itt a parlamentben, a Költségvetési Bizottságban azért, hogy politikai álláspontunkat jobban előkészítsük, és ebbe még jobban bevegyük a, az előkészítésbe a többi parlamenti bizottságot. Görön Ferm is szót kért. Köszönöm szépen. Lenne néhány megjegyzésem. Először Szidónia gratulálok, hogy jelentéstévőnek nevezték ki. Én voltam a költségvetés általános jelentős tévője 8 évvel ezelőtt, és ez egy nagyon jó élmény volt. Remélem, hogy ön is így fogja ezt megtapasztalni. Ami a munkadokumentumot illeti, nem volt időm elolvasni. de inkább a szakbizottság elnökének szól a megjegyzésem, nem a jelentős tévenek, mert nem csak ez a táblázatunk van, ennél sokkal több mindenünk van. Az intézmény közötti együttműködés, a pénzügyi szabályzat, a specializált jelentések a bizottságon belül. és szerintem a szakbizottságok munkáját kellene valahogy összehangolni, mert ez lesz az egyik legnehezebb évünk itt, ebben a szakbizottságban. A 2011-es költségvetés ugyan az egyik nagy témánk, de még ezen kívül nagyon sok dolgunk lesz. Úgyhogy szeretném megkérni az elnököt és a titkárságot, hogy ne csak a 2011-es évi költségvetésre kapjunk ütemtervet, hanem a többi témára is. Ami az iránymutatásokat illeti, egyetértek azzal, ami elhangzott. Ragadjuk meg az esélyt, hogy mi jelöljük ki a napi rendet, de ugyanakkor valahogy egy összefogott dokumentumot hozzunk létre, ne egy 79 bekezdésből álló monstrumot. Úgyhogy emlékezzünk arra, hogy nagyon fontos, hogy ha a tanácssal szemben akarunk állni, akkor széles támogatottságot kell begyűjtenünk a parlamentben és a bizottságban. Ehhez arra van szükség, hogy a prioritásokat gyorsan definiáljuk, és koncentráljunk néhány kérdésre. Egy dolgot szeretnék kiemelni. Elemezzük az ezévi, hát nyilván a múlt évről szóló költségvetés problémáit mert ezek öröklődnek majd jövőre is. Legalább kettőről szó lesz ma még a napirenden. Az egyik az első A kategória, a szociális befogadás, az űrpolitika, és így tovább. És nincs erre elég játékterünk, úgyhogy korai stratégiai megbeszélésre van szükség, hogyan bánjunk ezekkel. Ezen kívül Abad úrnak a jelentése később még nagyon fontos lesz. Ezen kívül a napi rendünkön szerepel, és nagyon fontos az intézmény közi megállapodást illetően is a, az ötös kategórián belül a 20%-os határ, amelyet megszoktak a parlament számára ez nagyon fontos lenne megbeszélni, hogy ne harcoljunk az intézményeken belül. Nem csak egyszerű megbeszésről, vitészről, vitáról van szó, most van a külszolgálatunk, vannak átmeneti szabályok a 2011-es költségvetést illetően, az átcsoportosítások és ezek mind-mind érintik a nemze- az intézményközi kapcsolatokat. Aztán van még néhány dolog, amit azt hiszem, hogy egy stratégiai megegyezést kíván. Köszönöm. Oui, merci, mon, mon cher collègue. Köszönöm, kedves kollégám. Szeretném megragadni az alkalmat, és üdvözölni Katrin Gikét, elődjét, aki itt van a teremben. Nem tudom, hogy ez véletlen, szerette volna megtapasztalni, hogy politikai örökségéhez mennyire vagyunk hűek. Az IFD szakértők csoportjában ül most, meglehetősen érdekes feladata van. Üdvözöljük, kedves Katrin! Görán fontos pontokra helyezte a hangsúlyt, vagyis a lehető leggyorsabban szükségünk van egy teljes, átfogó ütemtervre, nem csak úgy, ahogy ezt az éves költségvetési eljárásnál szoktuk végezni, hanem az összes többi döntéssel kapcsolatosan, amelyek várnak bennünket. Ezen dolgoznunk kell, és itt még nehéz pontosnak lenni, hiszen még nem állt fel az Európai Bizottság, még nem lépett hivatalba. Tudjuk, hogy ki lesz a költségvetési biztos, de még nem lépett be hivatalába, és nagyon sok szöveg esetén az ütemterv megválasztása, ami az Európai Bizottságot illeti, nem csak tőle függ. Úgy kell eljárnunk, hogy a véglegesítés, pontosítás meglegyen azért, hogy a lehető legjobb körülmények között dolgozhassunk. Görán arra is emlékeztetett, hogy a parlamentünk számára a Lisszaboni szerződés értelmében új feladatok várnak, és ez még szükségesebbé teszi azt, hogy igen nagy többséggel rendelkezzünk. Emlékeznek arra, hogy Ebben a szellemben sikerült elfogadnunk a 2011-es költségvetést elfogadnunk a szavazatok nagy többségével, vagyis több mint kétharmados többséggel, négy ötöddel, és ez az intézmény sikerét mutatja. Ebben a szellemben kell dolgoznunk, és Szidónia is ennek értelmében terjesztette elő gondolatait, ezért fontos az, hogy ma már első véleménycserét folytassunk mindenki prioritásairól, aggodalmairól, gondjairól, nem csak első felületes fordulóról van szó, hanem már az év elején meg kell szoknunk azt, hogy jól dolgozzunk, ez így volt a bizottságunk esetében az előző években is, de az idén még jobban kívánunk teljesíteni. Gören hallgatva eszembe jutott, hogy Reiner, mint állandó előadó a pénzügyi tervvel kapcsolatosan készíthetne nekünk egy munka dokumentumot, egy kis táblázatot a különböző márzsokról, amelyek még rendelkezésre állnak kategóriánként, mert az igaz, hogy a 2010-es tárgyalások után ezek a márzsok vagy tűrés határok, az az érzésünk, hogy a nulla és a 0,01 között vannak, tehát igen szűkek, de azért talán még van egy kis márzs. Az előadónak adom át a szót. Nem, Reimer, elnézés, Reimer, majd Polino úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Így is, úgy is csatlakozni akartam ahhoz, amit Körán mondott. Tényleg nagyon szoros hónapjaink lesznek. Az, hogy ez lesz-e a legnehezebb költségvetési évünk, hát ez attól függ, hogy mik az ambícióink, és milyen javaslatokat tesz a bizottság az intézményközi megállapodást illetően, milyen formában, hogyan fogadjuk el, milyen jelentések lesznek, hiszen Mondtuk, hogy a Lisszaboni szerződés és Katrin Giken jelentése minden alapja, és szerintem ugye említettek a költségvetési felülvizsgálatot is, és a Súrián jelentés, a decemberi, azt nagy többséggel támogatták. Aztán még sok mindentől függ, nagy részben attól is, hogy a következő hónapokban milyen dolgok történnek. Ha ezt nézzük, a 2011-es költségvetést illetően, akkor bizonyos kategóriák és sorok felülvizsgálatát illetően egyáltalán fölmerül a kérdés, hogy van egyáltalán játékterünk? Nagyon könnyű erre válaszolni, gyakorlatilag nincs. Vagy különösen okosak leszünk, és addig ásunk, amíg valamiféle marzsot nem találunk az elmúlt években a bizottságtól érkezett javaslatokban. De a marzsok, amik a rendelkezésünkre állnak most, már nem ugyanazok, mint az elmúlt két évben, amik rendelkezésünkre álltak. Úgyhogy fölmerül az a kérdés, figyelembe véve a 2011-es évi költségvetést, hogy milyen eredményekre jutunk majd az egyes szakbizottságokban, hogy az intézményközi megállapodással mit kezdünk. A hármaszik értelmében kell, hogy legyen egy felülvizsgálat, és ez meg kell történjen minden intézményben. Úgyhogy Szeretnék mindenkit, szeretnék mindenkinek elmondani, hogy én szívesen javaslom az embereknek azt, hogy válaszoljanak nemmel, hogyha nem megfelelő a javaslat. Csak a kérdés az, hogy a változtatásokat hogyan osztjuk meg egymás között. Hogyha azt mondjuk, hogy a több éves pénzügyi előirányzat, ha ott változtatások történnek, ez csak egy technikai változtatás lesz, vagy politikai prioritások is változnak a Lisszaboni szerződés értelmében. És akkor az nyilván kihat majd a költségvetésre is a külkapcsolatok, külügyi szolgálat, aztán az űrkutatás, űrutazás, itt ezekről mind szó esett, akkor jó lenne tudni, hogy február-márciusban a bizottság egy phasing int megvalósít-e a javaslatában, vagy mindent elhalasztanak 2020 felé. Erre választ kell, hogy kapjunk. Aztán mi mit szeretnénk? Mi, mint parlament? Az együttdöntési eljárás keretében, vagy szeretnénk a politikai tárgyalások keretében tartani kötelező vagy nem kötelező jellegű. Szerintem vannak olyan fejezetek, amelyeket teljesen újra kell tárgyalnunk. Emlékszem még arra, hogy mikor a kül- és biztonságpolitikáról esett még szó, hogy a parlamentnek mi legyen a szerepe. Olyan jogokat kaptunk, amik korábban nem léteztek. Szerintem a konzultáció viszonylag jól működik, de ennek érdekében sok mindent föl is adtunk. Például, hogy tartalékokat ne képezzünk ezekben a sorokban, és még mást is feladtunk. De minden attól függ, hogy milyen a tárgyaló fél. A Lisszaboni szerződés keretében hogyan beszélünk a KKBP-ről. Úgyhogy véleményem szerint a KKBP-ről szóló egész fejezetet újra kell tárgyalnunk. Nem csak technikai szempontból módosítgatnunk. Úgyhogy ennek következménye az, hogy ezzel párhuzamosan, mivel létrejön a külszolgálat, hogy ezt egyeztetnünk kell az Alkotmányügyi Szakbizottság munkájával is, azért, hogy egy hangon szóljunk, egységesek legyünk. Hogy a költségvetési szabályokról, megfelelően tárgyalhassunk, hogy éreztethessük a befolyásunkat. Úgyhogy nagyon sok függ attól, hogy most a bizottság mit javasol. Hogy a bizottság a jövőbeli pénzügyi fejleményeket figyelembe véve adnak-e egy első orientációt, vagy nem teszik ezt meg, és nekünk kell ezt megtennünk. Már a korábbi tárgyalásokon is kerültünk olyan helyzetbe, hogy egyszerűen a partner nem volt hajlandó számokat e, mondani. Akkor nekünk kell lépnünk. Úgyhogy um, kicsit ezzel reagáltam Görán felvetésére is. És akkor nem tudom mikor, 17-e, vagy mikor érkezik a bizottság első javaslata. Nyilván egy új bizottság számára ez különösen nehéz, mert az előmunkálatok a leköszönő bizottság munkája voltak. Ezért az új bizottság, hogyha technikai szempontból közelíti meg a kérdést, és nem politikai szempontból, akkor a politikai tárgyalásokat is le kell folytatnunk azért, hogy teljes körű megegyezést kapjunk, csak hogy akkor csak az eredmény számít, nem számít, hogy meddig tart. Még ősszel is lehetnek kis módosítások a költségvetési eljáráson és a 2011-es évi költségvetést illetően. Ugyan fontos az idő, de ennél fontosabb a minőségi eredmény. Úgyhogy elnök úr, a következő ülésünkre elkészítek néhány gondolatot, ami talán egy kis vitát válthatna ki itt. Merdőszé. Köszönöm, Reimer, ezeket az igen aktuális megjegyzéseket. Kolino úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek abban, hogy nem csupán az ütemterv vagy a naptár jelenthet gondot, hanem hogy mik, az a mik a célkitűzéseink. Mindazonáltal gratulálok Szidónia kollégánknak, a 2011-es költségvetés jelentéstevőjének. Nagyon örülök annak, hogy prioritásként kezeli a fiatalokat, a, a szociális kirekesztettség elleni küzdelmet. Ezek prioritást élveznek, és ez kapcsolódik ahhoz, hogy jelenleg egyfajta szociális átalakulás megy végbe Európában. Az egyik kolléga utalt arra, hogy Olaszországban akár 39 éves korokig is fiatalok lehetnek az emberek. Hát én is olasz vagyok, de ennél rövidebb volt a fiatal korom. Jelenleg tanulmányokat folytatnak arról Olaszországban a szociológusok, hogy meddig laknak otthon a fiatalok, de ez egyébként összefügg azzal is, hogy van-e elég lakóhely, lakás Olaszországban. Térjünk át a 2011-es költségvetésre. Nos, a fiatalok kérdése minden eh, felsoroltoknál fogva nagyon komoly gond. És van itt még egy komoly gond, ami a közlekedési szempontból érdekes, és kapcsolódik a fiatalokhoz is, ez a közúti biztonság kérdése. Tehát közúti biztonság, mint a fiatalok viselkedésének egyik megnyilvánulása. Hogyha jók a viselkedés modelljeink, akkor a, akkor a társadalom is jól működik majd. Remélem, hogy az Európai Parlament foglalkozik majd ezzel a kérdéssel, foglalkozik a kulturális kérdésekkel, a viselkedés mód kérdésével, az értékek problémájával. Sajnos a, ezeket a földhöz ragadt kérdéseket sokszor elfelejti a parlament. Nos, Szerintem azt gondolom, hogy pozitív jellemvonásai is vannak a 2011-es prioritásoknak. Amit az elnök úr említett a 2020-as célkitűzésekkel kapcsolatban, illetve az előbb említett kiadásokkal kapcsolatban, szerintem a parlamentnek ezzel kapcsolatban rendkívül határozottnak kell lennie. Ne engedjük meg, hogy a bürokrácia elhatalmasodjon felettünk. Azt gondolom, hogy politikai vezetés kérdése ez illetve nagyon fontos, hogy az európai állampolgároknak hagyjuk, hogy ők válasszanak őket éri, érintő kérdésekben. Köszönöm, kedves kollega, ami a kort illeti, én Franciaországban egy olyan politikai párthoz tartoztam annak idejét, amelynek volt fiatal ágazata, szekciója, és két feltétele volt annak, hogy valaki oda tartozon. 30 év alattinak kellett lenni, vagy pedig valaha 30 év alatt kellett lenni. Kicsit furcsa politika. Mindig azt mondták annak idején, hogy jaj, még túl fiatal ön, de ma meg már azt mondják, hogy már nem is olyan fiatal, már nem elég fiatal. Szidóniának adom át a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani minden hozzászólónak, mindent figyelmesen följegyeztem. Az első benyomásom az, hogy az általános irányvonalat támogatják, ez motivál engem. Néhány megjegyzésük konkrét volt, és természetesen fel is használom a munkámban. Nem tudom, van időm arra, hogy néhány dologra reagáljak, elnök úr? Igen. Akkor a 2011-es évi költségvetéssel nem lehet úgy foglalkozni, hogy ne nézzük meg a több éves keretnek a problémáit, nevezetesen az, hogy a marzsok gyakorlatilag üresek. Szeretnék Bokros úr felvetésére reagálni. Nem félek tőle, hogy megvizsgáljam, hogy bizonyos területeken csökkenthetünk-e. Ahol a marzsok kicsik, ott legyünk bátrak, és vizsgáljuk felül, hogy hol vannak alul költések. És ott tekintsük át újra a helyzetet, hogy mit használhatunk fel. De vannak olyan helyzetek, ahol ez csak illúzió, hogy felhasználhatnánk, mert üres. Úgyhogy az alapok finanszírozására való opciókat áttekintjük. Ezen kívül Godmáni úr mondta, hogy vannak olyan sorok, amik gyakorlatilag olyanok, mint egy kút, onnan veszünk pénzeket, de soha nem kérdőjelezzük meg, hogy miért van itt ennyi pénz. Jó lenne, hogyha ezt is megnéznénk ebben az évben. De hát azt hiszem, hogy most már a monitorozó csoportok munkájának irányába haladunk, úgyhogy megnézhetjük, hogy honnan szerezhetünk pénzeket. Aztán az új eljárásokat illetően. Igen, nagyon fontos az ütemterv is. Hogyha megnézem a naptárt, akkor látom, hogy párhuzamos folyamatokat kell folytatnunk. Egyetértek, de szeretném kihasználni azt a lehetőséget, hogy itt van a bizottság embere, hogy segítsen nekem, segítsenek nekem, hogy az ön munkaciklusukat is mutassák meg nekünk. Például mi történik a végrehajhatósággal? Ez ezzel kapcsolatos felhatalmazással. Remélem, hogy ezt a naptárt úgy tudjuk kitölteni, hogy a bizottság is reagál a mi felvetéseinkre. Ami a spanyol kolléga kérdését illeti. Miért teszünk ilyen sok mindent az év második felére? Azt hiszem, mert az a cél, hogy egész évben megpróbáljuk egyenletesen elosztani a munkát. De ehhez a politikai frakciók együttműködésére van szükség, hogy az év első felére csoportosítsanak át témákat. Én a saját részemről hajlandó vagyok erre, és ha a szakbizottságok és az egyéni tagok szeptemberben adnak el módosító indítványokat, akkor természetesen a nyarunkat is ezzel tölthetjük. Persze ezt ironikusan mondtam, nem hiszem, hogy bárki ezt szeretné, úgyhogy nem, senki. Jó, van, vannak más dolgok is augusztusban, amit szeretne csinálni az ember, úgyhogy az én kérésem az lenne, hogy a specializált szakbizottságokkal együttműködjünk még július előtt, és kérem, gyakoroljanak egy kis önfegyelmet, és legyenek realisták, amikor módosító indítványokat nyújtanak be, hogy mit érhetünk el egyáltalán. Egyetlen esélyünk van, nem kettő, mint volt a múltban. Tehát önfegyelem, a módosító indítványok el készítésére, mert csak első olvasat van, egy olvasat, és utána az egyeztető tárgyalások. Várjuk el ezt a specializált szakbizottságoktól is. Mi, mint szakbizottság és a specializált szakbizottságok is tegyék ezt meg. Nem akartam abba a vitába belefutni, hogy ki a fiatal és ki nem. Azért nagyon csápító, hogy én is elmondhassam a véleményemet erről. A fiatalság és a fiatalok számomra erőforrást jelentenek. És az Európai Unióban félelmetesen kevés van ebből. Tehát a fiatalok lehetőséget jelentenek egy olyan erőforrást, amely az Európai Uniónak a vagyonát jelenti, és beruházási tőkét. Úgyhogy nem fontos az, hogy 21, vagy 27, vagy 39 éves valaki. Ami fontos, hogy mikor érzékeny csoport valaki, mint fiatal, mikor van ez átmenet az oktatási szférából a munkapiacra. Úgyhogy a fiatalság számomra egy kulcs szó, hogy megragadjuk az élet egy szegmensét, ahol sima átmenetet kell biztosítanunk az oktatásból, a lehető legjobb oktatási háttérrel, de persze ez az EU feladata. Itt fontos a mobilitás, az Erasmus program és más futóprogramok, a kutatás, és az akadémia támogatása, illetve a tanoncok mobilitása, a szakmák elismertetése a fiatalok körében. Én szociológus vagyok, és a szociológiában most van egy nagy vita. A klasszikus ciklus iskola, munka, nyugdíj. Változik ez a kör. Ha valaki fiatal, nem feltétlenül megy át az oktatásból a munkapiacra. Sőt, gyakran a munkapiacról visszamennek az oktatásba az emberek. Erről néhány évvel ezelőtt szó se lehetett. Úgyhogy ez most egy olyan ciklus, ami biztosít támogatja azt, hogy örökre fiatalok maradjanak az emberek ebben a ciklusos körforgásban, úgyhogy egyszerűen ki is maradnak a munkapiacról. Úgyhogy itt most olyan nehézségek is felmerülhetnek, hogy hogyan, lehet, hogyan léphet be valaki újra az oktatási rendszerbe, és ez nem csak a nagyon fiatalokat érinti. Úgyhogy szerintem a fiatalok, ez egy kulcs szó, szerintem. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen. Merci, Sidonia. Je crois que tout le monde... Köszönöm, Sidonia. Úgy gondolom, hogy mindenki értékeli kompetenciáját, és azt is, hogy hogyan gyakorolja ezt a fontos funkciót ebben a fontos időszakban, e fontos évben. Most pedig áttérünk a többi intézmény költségvetésére. Helga fogja előterjeszteni számunkra a politikai választásokat a 2011-es költségvetés esetében. Köszönöm, elnök úr. Az a németül kezdem először. Bokros úr, minden tiszteletem az öné, de azért elmondanám, hogyha úgy lenne, hogy az Európai Parlament a prioritásait mind elérte, akkor, ha ez így lenne, akkor teljesen másképp néz neki most a helyzet. Második megjegyzésem, és Bőge úrhoz is csatlakoznék. Úgy gondolom, a parlamenti költségvetést illetően, ami vitát folytattunk Strasbourgban múlt héten, nagyon fontos lenne, hogy újra áttekintsük a stratégiai helyzetünket. Mit jelent a Lisszaboni szerződés? a parlamenti költségvetés számára. Hogy mennyire leszünk sikeresek, ez más kérdés, de politikai egyezményre van szükség, hogy mivel a Lisszaboni szerződést most már sikerre vittük, közös érdekünk kell, hogy legyen, hogy a munka lehetőségeinket ehhez igazítsuk. Ez igaz arra is, hogy milyen munkát végeznek a szakbizottságok, a képviselők és más szolgálatok. Ez a politikai osztályokra, még a könyvtárra is igaz hogyha összehasonlítjuk az amerikai kongresszusi könyvtárat meg a sajátunkat, akkor azért egyértelmű a különbség, és azért még nekünk van mit tennünk a könyvtárat illetően, és ez is egy elvárás. A második megjegyzésem. Múlt héten megegyeztünk abban, hogy a parlamenti költségvetés a 20%-ot nem kellene meghaladni, legalábbis nem a 2010-es évben. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy ez egy parlamenti egyezmény, és amikor megszületett, akkor ez a 20% úgy volt érvényes, hogy nem volt épületpolitika, nem volt bővítés, de ennek ellenére múlt évben a 20%-ra kihatott ez a politikai terület is. Úgyhogy én azt mondanám, hogy nem egyeztethető össze ez az új politikákkal. Ismerem a korlátozásokat, de mégis azt gondolom, hogy ha stratégiai politikáról van szó, át kell tekintenünk, hogyan lehetünk munkaképesek, mit jelent Lisszabon számunkra. És aztán a kollégákkal egy kitekintést próbáltam teremteni, hogy a 2011. évi költségvetéssel kapcsolatban mi várható. Akkor angolul folytatnám. Először is a, a, azzal kezdeném, hogy az ö, ö, ötös fejezetben szokás szerint 20%-os 20%-a van a EP-nek, tehát 20%-os a részesedésünk általában. Ha a 2010-es terveket, vagy módos, terveket extrapoláljuk, akkor ez ahhoz vezet, hogy 2,2 2,42 századot ez, ez, lenne a, ez lenne az érvényes adat, és hogyha ezt megduplázzuk, de erről még nem született döntés, az azt jelenteni, hogy 35,49 millió euróra lenne szükség. De hát ez még valamihez kapcsolódik, ahhoz, hogy további személyeket vegyünk fel munkatársnak, de hát személyzetet bővítsük, e vagy sem, avagy, hogyha ezek a személyek fölvételre kerülnek, akkor hol helyezzük el őket? Mi lesz az épületekkel? Hogyan számítanak az épületek a költségvetésben? Külső épületnek, vagy mi lesz ezeknek a sorsa? Ez is kapcsolódik a költségvetéshez. Nem arról van szó, hogy mire költjük a pénzt, hanem az is kérdéses, hogy a mindennapi munkákat, munkánkat hogyan menedzseljük. Aztán fizetésemelés, hogy ennek pontosan mi a következménye becsült értékek szerint 1,85 százalékról van szó, tehát 2009-es évre visszamenőleg 6 hónapról van szó, illetve a 2010-es év, ez 245 millió eurót jelentene a parlamentre. Körülbelül 40 millió kifizetendő még. Ha ezt a két összeget összevetjük, és megnézzük az ötös fejezetet 2010-11-re, akkor ez összesen 51,2 millió eurót jelent. Tehát körülbelül ennyire lesz szükség az új stratégia megvalósításához. Ez pedig azt jelenti, hogy nem nagyon maradt marsunk. Aztán még egy dolgot meg kéne beszélnünk. Új adatokat kapunk azzal kapcsolatban, hogy elképzelhető, hogy a belga kormány lehet, hogy 85 millióval kárpótol minket, hiszen körülbelül ennyit költött a parlament az épületre, illetve az épület körül. Tehát nem magára a parlamentre költötte el ezt a parlament, hanem a környezetre, tehát elképzelhető, hogy a belga kormány komolyan vesz minket, és tényleg kárpótol minket ezzel az összeggel. Megtéríti ezt az összeget. Ez nyilván hatással lesz arra, hogy a 20%-ot meg tudjuk-e tartani, avagy nem. Hogyha igen, akkor is van némi mozgásterünk, illetve felmerül egy politikai kérdés is. Ezt ismételten feltenném, stratégia kérdés ez. Megtartjuk-e ezt a, ezt a 20%-ot? Ennek vannak politikai okai is, vagy politikailag, és ezt meg lehet magyarázni, de azt gondolom, hogy így lehetne csak jól dolgozni, és a Lisszaboni szerződés adta kihívásoknak. Így lehet csak öm, megfelelni. Ugyanakkor vannak azzal kapcsolatban is elképzelések, hogy ezt meg lehetne változtatni. Mégsem ez a lényeg, de hadd mondjam el azt, hogy a zöldek frakcióm részéről az a, az a benyomás alakult ki, hogy olyan ez a parlament, mintha a Microsoft rezsimében lennénk, a digitális piacon kialakult monopólium ellen harcolunk, megpróbáljuk behatárolni a különböző vállalatok hozzáférhetőségét. Jó lenne, hogyha kisebb vállalatoknak is lenne esélye, tehát jó lenne, hogyha valóban együtt tudnánk dolgozni, ezzel kapcsolatban lesz majd egy javaslatunk is. Köszönöm. Köszönöm, Helga Bogan úr. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. Már mondták többen, hogy a 2011-es évi költségvetés nehéz lesz. Persze, az intézmények költségvetése nehéz lesz. Ez egyértelmű. Már kaptunk egy előízt abból, amikor a kiegészítő költségvetést láttuk, és az erre a parlamentre jutó erőforrásokat elolvassuk, láttuk ezt. Ezért fontos, hogy a prioritásainkat kijelöljük a lehető leghamarabb. Ami a tízes költségvetést jelenti, Mankel úr költségvetését, ott voltak prioritások, emberi erőforrások, jobb információ, több információ tagok számára, az épületpolitika, a kommunikáció és az Európai Történelem háza. Ezek mind fontosak voltak, néhányat el is értünk, és néhányról azt gondoljuk, hogy már nem prioritás, úgyhogy erről a lehető leghamarabb vitát kell folytatnunk. Én azt gondolom, hogy a változókat meg kell vizsgálnunk, a kötelező és a nem kötelező költségeket illetően döntenünk kell. Mire kell pénzt költenünk, és mire nem muszáj a jövőben. Úgyhogy először határozzuk meg, mik a változók, és utána dönthetünk a prioritásainkat illetően, és örömmel üdvözlöm a vitát ezen kívül. Az épületpolitika nagyon fontos, honnan jön a finanszírozás erre, hogy ez lenne egy állandó finanszírozás, ami nem évről évre terjedne, mert így nagyon nehéz tervezni épületekre. Ezen kívül a 20%-os szám, én azt gondolom, hogy újra kell tárgyalnunk a Gentleman's Agreement-et, mert úgy tűnik, hogy a jövőben ez a százalék nem fenntartható hogyha a parlament munkáját javítani akarjuk, és figyelembe vesszük, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépett. Nagyon sok mindenről kell beszélnünk, de nagyon fontos, hogy a prioritásainkat már most tisztázzuk. Szívesen együttműködök a raportőrrel. Köszönöm. Merci, mon cher collègue. Köszönöm, kedves kollega Fernancs úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd gratuláljak a jelentéstevőnek. A néppárt frakciója kész arra, hogy az általa bemutatott célkütőzéseket, elérés, célkütőzések elérését segítse. Azt gondolom, hogy a jogszabályalkotásban és a, a kitűnőségre kell törekedni hogyha nem lenne meg ez a kitűnő jogszabályrendszer, az annak igazán súlyos következményei lennének Európa szempontjából. Meg kell találni a megfelelő eszközöket, hogy hogyan lehet ezt a kitűnő jogszabályt a lehető legjobban alkalmazni. Tehát a jó eszközökre van szükség, hogy megfelelő körülmények között dolgozhassanak a frakciók, illetve a képviselők. Mit is jelent ez számunkra? Tudni kell azt, hogy milyen fix költségeink vannak. Erről a témáról már nagyon sokszor beszéltünk. Hasznos lenne, hogy az új feltételek között, az új szerződés életbe lépésével egy nulla alapú költségvetést jelölnék meg célul, aminek a lényege az, hogy ilyen kiváló a jogszabályrendszerünk. Már említettük azt, hogy az épületpolitikát felül kell vizsgálni. Nos, az épületpolitika nagy súlyjal kerül alatba. Mégis vannak arra bizonyos erőfeszítések, hogy csökkentsék ennek a súlyát. Aztán az úgynevezett gentleman's agreement, azt gondolom, hogy ennek a Gentleman's Agreementsnek a következménye ez a 20%-os szabály, amelyet önmagunkra kényszerítettünk. Talán a 20% alatt is maradhatnánk. Rendkívül fontos az is, hogy a szükségtelen kiadások ellen harcoljunk, megpróbáljuk lenyesni mindenhol, ahol ez lehet. Csökkentenünk kell ott, ahol lehet, minden olyan területen, amely nem élvez prioritást. Tudnunk kell, hogy merre haladunk, és hogyha látjuk, hogy a 20% elégséges ahhoz, hogy jogszabály alkotási kiválóságot alakítsunk ki, akkor ez elfogadható, de hogyha az egyik intézménynek több, egyik intézményre több munka járul, mint a másikra, akkor itt ki, egyensúly, ki kell egyensúlyozni a dolgokat. Felmerül annak is a veszélye, hogy demagógia övezi majd ezt a kérdést, ezért is konszenzust kell kialakítanunk. meg kell nézni azt, hogy a költségvetésben hol tudunk bármilyen összeget megtakarítani, és ahol erre van esély, ott a többi intézménnyel kell egyeztetnünk. Jó lenne, hogyha nem eh, lepnének meg minket különleges körülmények a tárgyalások alatt. Ez a jó munkához kell. Köszönöm. úr, úgy gondolom, hogy Helga Trüppel nagyon helyesen járt el, amikor rámutatott arra, hogy milyen nehézségeink vannak itt, mikkel kell itt megküzdenünk. Most a magasabb kiadások felé indulunk el. Ő ezt szeretné, 3 milliós emelkedésről van szó a következő 6 hónapban, akkor ez azt jelenti, hogy 2600, hát 26 millióról lenne szó, és nem pedig 23 millióról a 2011-es évben, még amellett, amit megemlített. Ez azt jelenti, hogy emelkednének a kiadások a Lisszaboni szerződés megvalósítása értelmében és a fizetések emelése miatt, hogyha ezt megszavazzuk. Ez azt jelenti, hogy 4%-kal emelkedne a parlament költségvetése. Nem túl könnyű ezt az emelkedést támogatni politikailag, politikai vitában. Éppen ezért szerintem komoly vitára van szükség meg kell vitatnunk ismételten a kiadásaink kérdését. Szeretném felhívni a figyelmet erre a pontra. De van itt egy másik kérdés, amit igen komolyan szeretnék felvetni. Az intézményközi megállapodást. Senki nem tesz felkérdéseket a többi intézmény számláival, elszámolásával kapcsolatosan, de szerintem mindannyiunknak az az érzésünk, hogy bizonyos területeken legalábbis beszéljünk a beszerzésekről, vagy a előforrások racionális felhasználásáról közösen a többi intézménnyel, akkor az az érzésünk, hogy itt bizony nagy pazarlások mennek végbe, és szerintem egy nap ezt is, ezt a megállapodást is felül kell vizsgálnunk. Azért, hogy megbizonyodhassunk arról, hogy a másik intézmény a korlátokon belül marad -e és betartja a százalékos arányokat, vagyis a többi intézmény elszámolását is ellenőrizni kell tudni, azért, hogy a gazdaságosság uralkodjon az intézmények között. Ezt eh, a gondolatot önök elé tárom, és azt is szeretném elmondani, hogy A belga állam hozzájárulásáról is beszélnék kellene a következő évben vagy későbbiekben, azért, hogy segítsenek bennünket abban, hogy az administratív költségeinket jobban tudjuk irányítani. Elnök Helga szeretné elmondani véleményét a kollégák által elmondottakról. Igen, először köszönetet szeretnék mondani minden kommentárért és hozzászólásért. A néppárt képviselője azt mondta, hogy egyrésztről jó okai vannak annak, hogy a 20%-ot megtartsuk, másrésztről viszont ne legyünk fundamentalisták, és az elkövetkezendő hetekben értékeljük ezt ki. Én így akarok tenni. Amikor Szidónia azt mondja, hogy ha észrevesszük, hogy valahol lehetne javítani, csökkenteni a kiadásokat, átcsoportosítani, akkor azt tegyük a lehető legjobb módon az elérhető pénzekkel. Legyünk felelősségteljesek, a jó irányításnak megfelelően járjunk el. De a munkaképességeinket a lehető legjobb módon kell kihasználnunk. Ez célunk kell, hogy legyen. Úgyhogy örülök annak, hogy a következő hetekben és hónapokban ez ügyben munkát folytatunk. Úgy gondolom, hogy a politikai prioritások szempontjából és az irányítás szempontjából is nagyon fontos, hogy milyen támogatást szerzünk. Ez egy politikai üzenet lesz, és nagyon fontos, hogy a tanácssal, amikor szembe kerülünk, ami nem lesz könnyű, hogyan járunk el. Merci, Helga. Köszönöm, Helga. Igen, ténylegesen elmondtuk, amikor a 2010-es költségvetést vitattuk meg, és szavaztuk meg, akkor elmondtuk a módosító költségvetés idején, amikor Vladimir Manka tett jelentést erről, elmondtuk, hogy bizony olyan év vár ránk, ami sok dilemmát vet fel az egész költségvetést illetően. Egyrészt most kell majd alkalmaznunk a Lisszaboni szerződést, emiatt ez az év politikai okokból azt igényeli, hogy magasabb legyen a költségvetés, hogy eleget tegyünk a feladatunknak. De a másik oldalról a háború óta ez a legsúlyosabb gazdasági állapot, gazdasági helyzet, aminek most ki vagyunk téve. Éppen ezért nagyon sok kényszerítő körülménnyel kell számot vetni, éppen ezért úgy kell döntenünk, hogy egymásnak ellentmondó politikai szempontokat kell figyelembe vennünk. Köszönöm Helgának, és most pedig a nyolcas napi rendi pontra térünk át, véleményt kell adnia a bizottságunknak az Európai Föld Megfigyelési Programról a szatellit, vagyis műholdas programok keretében, és átadom a szót az illetékes előadónknak. Köszönöm, elnök úr! A Lisszaboni szerződés új jogalapot ad az űr kutatások számára, és Barroso elnök úr is szólt arról, hogy ez a politika kulcsfontosságú az európai politikán belül, éppen ezért rövid vagy hosszú távra ehhez meg kell adni a pénzügyi eszközöket. Néhány szót szólnék a GMS, vagyis Föld Megfigyelési Programról. Aktuális téma ez, látjuk, hogy ez kézzelfogható hasznot hoz az állampolgároknak, például munkahelyteremtés terén és környezetvédelem terén, és a Haiti-ban történt események is megmutatták, hogy a műholdas programok, műholdas közvetítés segítségével azonnal látni lehetett, hogy melyek a leg nagyobb mértékben sújtott területek a földrengés követően, és így tudtunk gyors segítséget nyújtani. nyújtani. Ez azt mutatja, hogy konkrét európai projektekre van szükség, valamint más gazdasági szektorokban is szinergiát valósíthatunk meg. Itt a szolgáltatásokra gondolok, jelentős lehetőségeket tudunk teremteni a KKV-k számára. Ha figyelembe vesszük ennek politikai tétjét, akkor meg kell nézni a rövid és hosszú távú finanszírozás, pedig a kettő egyébként összefügg. Először nézzük a rövid távú finanszírozást. Be kell indítani a programot. Ma ez a mai javaslat a jogalapon át azt irányoz elő, hogy a parlament kezdeményezéseket tesz. Ez a GMS program már tíz éve indult a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramban. 1,2 milliárd eurót irányzott elő 2007-2013-ra. Az Európai Úrügynökség részt vesz a program kifejlesztésébe 1,6 milliárd euró mértékében a kettes módosításom természetét szeretném most tisztázni, mert a hetedik keretprogram keretében a GMES számára 43 millió eurót irányoz alá. Egyébként ezt a bizottság javasolt ennek átsorolását, ehhez még hozzá kell tenni 166 millió eurót is, ami már benne volt a költségvetési sorokban a kutatási és fejlesztési keretprogramban a GMS e számára, és ezt fel lehet használni a programon belül a kutatás számára. Egyébként ezt ezeket az összegeket Exante már a bizottsággal egyeztettük. Új közösségi finanszírozási forrásra van szükség, és így a bizottság egy plusz keretet javasolt, 107 millió eurót azért, hogy bizonyos missziókat, operatív missziókat lehessen finanszírozni a programon belül. Felhívom figyelmüket arra, hogy milyen pénzügyi nehézségek vannak a programon belül. Először is az 1A rubrika, ez itt nagyon sok a kényszerűtő körülmény, figyelembe kell venni ennek a plusz keretnek az alakulását 2010-ben. Itt jelentős plusz költségek vannak 2011, 12 és 13-ban, és ezeket a körülményeket nem vették figyelembe a több éves pénzügyi terv előkészítésekor, viszont itt vannak olyan szükségletek az űrkomponens terén, amelyekre nincs finanszírozás. Van itt különböző komponens, az in-situ komponens és a szolgáltatási, valamint az űrkomponens, figyelembe véve mindezt, a szakértők véleményét is. Itt körülbelül 200-300 millió plusz finanszírozásra van szükség az európai ürügynökség szerint. Szerintem ki kell emelni, hogy elkerülhetetlen az, hogy rövid tervre elkötelezzük magunkat, és költségvetési programot határozunk meg 2013 utára. A GMES-t a következő több éves pénzügyi kereten belül kell eldönteni, meghatározni, hiszen mindenki tudja, hogy több pénzre van szüksége ennek a programnak, mint amennyit most előirányoztak mert a Sentinel át is biztosítani akarjuk, a Sentinel B programot is, valamint be akarjuk indítani a Sentinel C programot is. Ez a négyes módosító indítvány értelme ne csak rövid távon foglalkozzunk ezzel a programmal, hanem gondoljunk a következő pénzügyi tervre is. Három fontos időpont van 2010-ben, az EU 2020-as stratégia, a hetedik keretprogram és a félidős felővizsgálata a pénzügyi keretnek a Lisszaboni szerződés előírásai értelmében az új politikák finanszírozása. Itt a jogalkotási rugalmasságra is utalnék, a 37-es cikkre, ezt nem szabad elfelejteni, és a tanácshoz fordulók sokszor elfelejtik ezt az eszközt, és én a hármas módosításomban ezt javaslom. Ebben a rendeletben azt látjuk, hogy a rövid és közép és hosszú táv átfedje egymást. Itt szilárd stratégiára van szükség. A 2014-2020-as időszak attól függ, hogy mit döntünk el a 2011-13-as időszakra nézve. A bizottságnak, a tagállamoknak és a vállalatoknak mindenképpen ezt figyelembe kell venni ők és ne felejtsük el az űrinfrastruktúra összetevőket, a nemzetközi együttműködés elemeit harmadik országokkal. Az Európai Bizottság és az, az ürügynökség között az együttműködés a kutatási fejlesztési időszakban tudjuk, hogy hogyan működött, de tudjuk, hogy mindezt ki akarjuk terjeszteni, ugyanúgy a konzultációkat is. Ezért javasoljuk, hogy jöjjön létre egy partnerek tanácsa, kiegészíteni mandátumuk a GMES bizottság mandátumát, az elképzelés az, hogy a GMS e bizottságot kiegészítsük egy olyan struktúrával, ami már idéglenesen működik, és az a cél, hogy egyeztetett, több szinten egyeztetett költségvetési stratégiát alakítsunk ki. Nem én találtam ki ezt a bizottságot, a tagállamok és az Európai Bizottság is a versenyképességi tanácson 2008. decemberében egyhangulag elhatározták, hogy erre a szerve szükség van azért, hogy a bizottságot segítse a közép- és hosszú távú stratégia kialakulásában. Ebben a szellemben javaslom, hogy legyen egy új cikk, ötös cikk, vagyis ötös módosítás, mégpedig gondoljunk a közép és hosszú távú tervezésre, mégpedig 2010. decemberéig a stratégiát terjesszük elő. Az időt, a különböző időpontokat össze kell egyeztetni. Ezek a partnerek tulajdonképpen idéglenesen már működnek a partnerek tanácsa, és összefoglalólag annyit tudnék elmondani ma, hogy elkerülhetetlen az, hogy plusz eszközöket ítéljünk meg a több éves pénzügyi kereten belül azért, hogy kihasználjuk a GMS e program potenciáját, és elkötelezzük magunkat, vagyis az Európai Bizottság és a tagállamok elkötelezzék magukat. Itt nagy kihívásokkal kerülünk szembe, Egyébként a 2011-es költségvetés esetében már utalt ezekre a szempontokra az előadó a munkadokumentumában. Köszönöm, kedves kollega, a jelentés és a módosítások előterjesztését. Gören kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Én Herzog asszonyt helyettesítem. Árnyék jelentős, az árnyék jelentős tevőt őnek ki egy másik ülésen kellett megjelennie, mint a szocialisták kincstárnak. Nos, a GMS program természetesen prioritást élvez ipari szempontból is, illetve ö, környezetvédelmi és éghajlatváltozási szempontból is. Ugyanakkor a finanszírozás számunkra nem teljesen kristálytiszta az Európai űrügynökség, űrkutatási ügynökség is támogatja ezt, aztán a, a hetedik kutatási keretprogram is két különböző helyről. Most ezen kívül még plusz 107 milliót kérnek a következő évre. Kérdésem, hogy 2011-re összesen mennyi finanszírozás jut, ugye számos forrásból. Aztán a PPP-kből mekkora finanszírozást kap a GMS. Egyszerűen nem, nincs rálátásunk arra, hogy 2011-ben mekkora összeggel gazdálkodhat a GMS. Nem tudom, hogy a bizottságtól kéne ezt kérni, ezt az adatot, vagy a, vagy a jelentéstevőtől. A finanszírozás többi része illeszkedik a költségvetési keretbe, csak ez a 107 millió kérdéses, ez az egyetlen gond? Ugye ebből a jövő évre 10 millió esik, tehát plafon szempontjából ez a gond? Ugye ez pusztán 107 millió, de azért ez nem kis összeg. Ha megnézzük, hogy az 1A kategóriákban milyen gondjaink van, vannak, akkor ugye nem egyszerű az eset. Már 2011-re is vannak bonyodalmak. Jó lenne, hogyha ezt valaki, a bizottság vagy jelentéstevő elmondaná, felvilágosítani erről minket. Az egyes módosítással kapcsolatban lenne egy kérdésem a jelentéstevőhöz. Ő utal erre a problémára. Talán még világosabban kéne fogalmazni, mint ezt jelenleg teszi a jel jelentéstevő. Azt olvashatjuk itt, hogy a plafonnal csak akkor lesz kompatibilis ez az összeg, hogyha az összes intézményközi megállapodás 20-as, 21-es, stb. pontját felhasználják. Lehet, hogy ez szükséges feltétel, hogy felülvizsgáljuk a plafonértékeket, különben nem tudjuk finanszírozni. Jó lenne, hogy egy kicsit világosabban fogalmazna a jelentéstevő. Kérem, hogy valaki világítsa meg ezt a kérdést hogyan is gazdálkodhat majd a GMS 2011-re? Köszönöm, Hanglung úr. Thank you, colleague. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a kollégáknak is a kitűnő jelentést. A jelentéstevő és Jarán is ugyanazt a kérdést vettették fel. Én vagyok a kutatásnak az állandó raportőre, és ugyanezeket a kérdéseket illetően van néhány kérdésem. A finanszírozás engem is aggaszt. A föld megfigyelési programot a hetes keretprogramból finanszírozzák. A bizottság 107 milliót szeretne. de mivel tudjuk az 1A fejezet problémáját, ezért szeretném megkérdezni, hogy hogy folyik majd ez a finanszírozás? A raportőr azt mondja, hogy a hetedik keretprogramtól függetlenül szeretné finanszírozni. Jól hangzik, csak lehet, hogy az egyes A headingben nem lesz elég pénz. És akkor a föld megfigyelési program visszajuttat minket oda, hogy attól tartok, hogy a bizottság még mindig a hetedik keretprogramból akarja majd a 107 milliót előállítani. Ez pedig nekünk nem túlságosan tetszik, mivel hogy műveleti fázisba jutottunk, és a hetedik keretprogram kutatásra és fejlesztésre szántuk de most már ezen túl jutottunk, most a műveleti fázis jön, úgyhogy fel kell tennünk a kérdést, helyes a keretprogramból finanszírozni? Aztán a bizottság még kér 43 milliót, ez összesen 150 millió euró. Ha egy, egyáltalán összeadjuk, az egy 360 milliós összeget ad ki, ami hatalmas pénzösszeg. Úgyhogy ezt szeretnénk valahogy tisztázni. Aztán a 2010-es előkészítő cselekvéssel mit akar tenni a bizottság, ez a 20211-es sor. Ezen kívül szeretnénk mindenkit arra emlékeztetni, hogyha van még 150 milliónyi elrejtve valahol, hát az csak az bizonyítja, hogy éves felülvizsgálatot kell előírnunk a hetedik keretprogramba. Ha nincs, akkor pedig honnan fogjuk előteremteni? Mert nem fogjuk megtalálni az egy per ás fejezetben, úgyhogy köszönöm szépen, de szeretem volna ismertetni a kihívásokat. Je vous remercie. Euh, Reimer Köszönöm, Reimer az utolsó megjegyzés, Heglund kolléga. Emiatt muszáj megint ringbe szállnom, és lenne egy kérdésem a bizottság felé. Nem csak a hetedik keretprogramot illetően, hanem mindenütt előírtuk, majdnem mindenütt a féléves felülvizsgálatot, vagy az időközi felülvizsgálatot ez egy politikai egyezmény, vagy konzultáció keretében, vagy máshogy, de akkor szeretném tudni. Ha nem ma, akkor talán a következő napokban a bizottság választ tudna adni, talán egy közleményt, hogy a felelős főigazgatóság a több éves program időközi felülvizsgálatát hogyan próbálja megvalósítani különösen figyelemmel az 1 per A fejezetre. Vagy a parlamentre akarja ezt hagyni? Oui, merci Reimer. Pour l'instant, Köszönöm, Reimer. Jelen pillanatban még nincs bizottság, a bizottság még nem létezik. Jogilag igen, de adminisztratíva csak egy kicsi politikailag még a levegőben van, mindaddig, amíg a parlament nem hozza meg bölcs döntést és, döntését a jövő héten. Éppen ezért nem tudok politikai jellegű kérdést feltenni a bizottságnak, de technikai jellegűt tudok. Úgy gondolom, hogy ahogy azt az előadónk javasolta, és Gören és Reimer is és Ebrund úr is beszéltek róla, hogyha nincs pontosítás a következő hetekben a bizottság részéről, akkor az összes általunk adandó véleményben mindig ugyanazt fogjuk elmondani. Ez igen izgalmas projekt, de nincs pénz. És támogatjuk ezt a projektet, akkor, hogyha a pénzügyi tervet módosítják. Ebben a helyzetben vagyunk, és ez nem igazán méltó és kellemes helyzet senki számára sem. Vannak jól körülhatárolt kérdések a számokról, költségvetési sorokról is volt szó. A többi partner esetében, mint az Európai Ürügynökség vagy a privát partnerek. És ezen finanszírozáson belül mennyi hárul a mi költségvetésünkre 2011-ben. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság jelenlévő képviselői tudnak-e már ehhez hozzászólni, vagy megkérhetjük-e az előadónkat, hogy kapcsolatot tartva az Európai Bizottsággal, adjon majd át nekünk egy írásos feljegyzést arról, hogy megkapjuk-e ezeket a pontosításokat még a szavazás előtt. A módosítások határideje február 2, a jövő hét, és a szavazás a bizottságunkban március 4-én lesz. Úgyhogy ez nem sürgős, nem holnap reggelekre, de e felvilágosítások szükségesek számunkra. A főigazgató úrnak adom át a szót. Köszönöm, elnök úr. Ami az első kérdését illeti, a bizottság nem tud javaslatot tenni, hogyha nem tudja finanszírozni. Vannak finanszírozási javaslataink, lehet, hogy ezek majd nem tetszenek, de egyébként a parlament feladata, mint pénzügyi hatóság feladata, hogy döntsön. Nekünk vannak finanszírozási módozati javaslataink, és erről van itt szó a GMES program esetében is. Ami pedig a pontosításokat illeti, van néhány adatom, de attól félek, hogy kicsit unalmas komplikált lenne, sőt, még félreértéseket is okozna, hogyha ezt most elmondanám. Inkább ki fogok osztani egy feljegyzést, elmagyarázzuk a fejlesztési finanszírozás, az operatív GMES programok finanszírozása közötti különbségeket. 7 millió euró különbségről van szó, ami ezt az összeget illeti, a márzson belül maradunk, de a 107 millió esetében, 107-ről van szó, 20 millió átsorolásról van szó, és 85 millióról, ami a márzson belül van. Ez a válaszom azoknak, akik feltették ezt a kérdést, de mint mondtam, inkább azt választom, hogy kiosztok egy feljegyzést. Elnök, köszönöm, főigazgató úr a költségvetésbe az egyetlen bosszantó vagy unalmas dolog az a szám, a számok. Úgyhogy remélem lesz alkalmunk arra, más alkalmunk, hogy mosolyoghassunk. Az előadót kérem, hogy van-e hozzászólni valója a vitához. Igen. Köszönöm a kollégáknak az igen hasznos felvilágosítást, kérdéseket, és azt is, hogy a bizottság szólt a 107 millió euróról. De emlékeztetek arra, hogy a programnak két fázisa van. Az egyik a kutatási fejlesztési, amely a 209 milliónak felel meg, és 43 millió euró jön a, az űrfejezetből. Ez a kutatás és fejlesztés rész, de az operatív rész 2011-ben lép életbe, és mivel ott van ez az operatív rész, 107 milliót még hozzáteszünk, és ami 2011-et illeti, lesz 10 millió euró az operatívra, 41 és 56 2012-ben és 2013-ban a 2007-2013-ban 1,6 milliárd euróról volt, majd 1,2 milliárdról az egész program, keretprogram esetében, és 209 millió fogunk itt felhasználni, vagy inkább átsorolni. A szintetizáló feljegyzésre mindenképpen szükség van. Az összes kiegészítő és számszerűsített elemet szeretnénk látni azért, hogy tudjuk, hogy miből fogjuk finanszírozni ezt a fontos európai űrprogramot. Elnök, köszönöm, kedves kollega, mindenképpen írásba kell foglalni ezeket a számokat, világos táblázatba, azért, hogy mindenki lelkismeret szerint nyilatkozhasson február 2 módosítás. Nálunk a bizottságban eh, március 4 a szavazás, és az ITRE-ben eh, március 17-18 lesz a szavazás. Megbeszéltük, hogy a hetes pontot 5 eh, órakor tárgyaljuk, úgyhogy Zsalüknek adom meg a szót, E témában a nagy politikai tapasztalatára szükségünk van. Mégpedig arra, hogy hogyan lehet a bruttó nemzeti jövedelmet kiszámolni. Elmondhatom, hogy Franciaországban ezt úgy számoljuk ki, mint a nepáliak, a ne, bruttó nemzeti boldogságot számoljuk ki, ez egyébként a nepáliak esetében a legmagasabb, de a, mert ezt tudni kell, hogy a lakosság egy része börtönben van, a többieknek meg, a többiek meg nincs telenek. Átadom a szót A nemzeti, bruttó nemzeti boldogsággal még sokáig kell várni, mert már tíz éve dolgozunk ezen a az egész dosszién, hogy kiszámoljuk a bruttó nemzeti jövedelmet. Mint mondtam, ennek már van némi előélete, mert 98-ban alapítottuk meg az, az alapokat, és a bázis, az alap, az úgynevezett saját források figyelembevétele az unió esetében, és most itt arról van szó, hogy be belevegyük a szolgáltatásokat, a pénzügy, pénzintézetek szolgáltatásait, Financial Intermediation Service Indirectly Measured, ahogy ezt mondjuk angolul, aztán 98-ban volt egy jogalap, amit 2005-ben kellett volna végrehajtani, de megállapodunk abban, hogy lesz egy kísérleti szakasz. Megnézzük, hogy mi lesz a hatás, és azt is, hogy van-e valamilyen változási kockázat plusz-minusz egy százalék a GNI, GNI kiszámításában, GNI, bocsánat. És a bizottság úgy gondolja, hogy a kísérleti fázis eredményei meggyőzőek, azt javasolja, hogy ezt az elemet vegyük be a GNI kiszámításába, bruttó nemzeti jövedelem. Szerintem eddig a pontig nincs gond, ezt követhetjük. A bizottságnak van bizonyos logikája, mikor azt javasolja, hogy 2005. január 1-től vegyük figyelembe ezt az elemet, mivel a 98-as jogalapban 2005-öt irányozták elő. Viszont az is kiderül, ami a döntéshozatali eljárást illeti. Itt a tanács egyhangú döntésére van szükség a parlament vélemény, nyezésével. A tanács úgy gondolja, hogy most megvan az egyetértés, a megállapodás a dossziét illetően, de van egy érthető ellenállás a retroaktív jelleg ennek a számításnak. A kapcsolatfelvétel során megtudtuk, hogy a tanácsban van egy megállapodás arra vonatkozóan, hogy ezt 2010-től kezdjék alkalmazni. A téma nem annyira fontos, hogy most elkezdjünk vitatkozni azért, hogy 2006-tól legyen ez alkalmazva, pedig azt is eldöntöttünk, de én azt javaslom, hogy a bizottság javaslatát pozitívan fogadjuk, és ami a tanácsot illeti, vegyük úgy, hogy ott már konszenzus van, mégpedig 2010. január 1-től kell ezt alkalmazni, és ne kezdünk el velük hadakozni a retroaktivitás miatt. Köszönöm, Görán. On... Valamikor megkérdőjeleztem ennek a döntésnek a jogi alapját, mert ha ez saját erőforrás, akkor ratifikációra lenne szükség hogyha ez egy megvalósító, akkor csak a beleegyezésünkről van szó. Ha statisztikai, akkor együttdöntési eljárás. Most már nem értem, milyen fajta döntés ez? Raportőr úr? Nos. A jogi szolgálata megvitattam ezt a kérdést. Úgy tűnik, megszületett az egyetértés, hogy egyöntetű beleegyezés kell hozzá, de a parlament tanácsadóként szerepel. Tehát ilyen szempontból ez statisztikai, hiszen a kalkulációkat már megtették. Úgyhogy szerintem jobb, ha ezt elfogadjuk, mint hogyha megkérdőjelezzük a dossziét ne itt menjünk bele a harcba, hanem kövessük azt az eljárást, amit a bizottság javasolt. Tehát ez nem az erőforrásokról szól, hanem a statisztikáról. Merci de cette précision. C'est donc effectivement... Köszönöm a pontosítást. Ezt a döntést úgy veszük, hogy ez a statisztikából ered, és a jogalapból, jogalapból, és nem pedig a saját forrásokból. Szerintem az előadó javaslata józa javaslat, ha csak nem akar valaki harcot folytatni azért, hogy az új definíciót átértékeljék, vagyis a bruttó nemzeti jövedelem megállapításához szükséges számítás. Szerintem bölcs javaslat az előadótól, hogy ezt csak 2010-től alkalmazzák, hiszen a tanács tagállamai már egyhangulag egyetértetek ezzel. Szerintem sürgős ez az egész ügy, hiszen tudnia kell a tanácsnak, hogy milyen alapon. Köszönöm szépen. Csak el akartam mondani, hogy ne értsenek félre, de esetleg nem értettem pontosan. Jean-Luc mondta, ez nem kizárólag statisztika, mert a számítási alapot módosították a bizottságban. Többet vesznek bele, mint korábban benne volt. Úgyhogy ez nem simán statisztikai ügy. Mert ha így lenne, akkor egyszerűen együttdöntés lenne, és akkor újra ki kellene nyitnunk a dossziét. De egyszer meg másszor, és már erről beszéltünk, talán néhányan emlékeznek rá, már kicsit elmúlt az idő, régóta nem beszéltünk erről, de egy dolog biztos, és a bizottság is egyetért a visszamenőleges hatája szeretne élni a bizottság, mert akkor itt többet kapnának az európai költségvetés számára. De ezért ragaszkodik hozzá a tanács, pont ezért, hogy 2010-ben lépjen csak életbe. Legalábbis én azt hiszem. Úgyhogy, ahogy Jean-Luc mondta, én itt nem bocsátkoznék vitába, harcba, de csak szeretem volna megmondani, ez nem pusztán statisztika. Oui, bien sûr, les Elnök, igen, természetesen ennek jelentős következményei vannak. Gondoljanak csak a görög problémára. Jó, Jean-Luc javaslatot tett. Határidő a módosításokra február 4, jövő hét. Szavazás Költségvetési Bizottságban február 23, és plenárison a szavazás a márciusi első ülésszakon, hogy várjuk a, az Európai Bizottság véleményét. Most pedig a tízes pontra térünk át. Juta fogja Herzog Editet helyettesen. Nem, de igen. Igen. Az Európai Műholdas Rádió Navigációs Programokat üzemeltető struktúrák. Köszönöm szépen. Tudom, hogy az elnök úr miért tévesztett el, azért, mert a napi renden még Herzog Edith neve szerepel, mint előadó, aki beszámolna az új Galileo fennhatóságról. De azért, mert ő az állandó előadója a Galileo programnak. De ez most mit den Agenturen. Äh, äh, Ez az ügynökségekhez kapcsolódik. Mert itt kizárólag az ügynökségről van szó. Már előre megmondom, A következő héten lesz ennek csak írásos nyoma. És tehát a következő héten, és akkor olvashatják el, de hogy emlékeztessek rá, amikor a Galileóról beszéltünk, és a PPP-kről. PPP-ként indult a Galileo program, és akkor el is döntöttük, hogy legyen egy hatóság, egy authority, ami teljesen független a bizottságtól, amely administratív munkát végez és értékelő munkát. Most ez kudarcba fulladt, mint PPP, és teljes mértékben európai projektként működik. Na erre úgy reagáltunk, hogy ez az authority most már semmi értékkel nem bír, nincs semmi értelme. A tagállamok sem ragaszkodtak hozzá, hogy létezzen, hiszen ez egy teljesen független ügynökség volt, és a bizottság azt mondta, jó, akkor reagálnunk kell erre valahogy, mint ahogy ugyanúgy reagáltunk volna, hogyha ez egy bármilyen projekt lett volna. Ezért aztán a bizottság több mint egyszer, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy akik már taguk voltak az előző öt évben, biztos emlékeznek rá, hogy nem egyszer, de sokszor felhívtuk a bizottság figyelmét arra, hogy végre szervezze át a Galileo ügynökséget. Most végre ezt megtették, és ha jövő héten lesz dokumentumunk, akkor a következő szakbizottsági ülésen beszélhetünk erről. Én abból indulok ki, hogy benyújtunk módosító indítványokat, hogy, mm, hogyha ezek szükségesek, egyébként a bizottság úgy is számol vele, hogy nyújtunk be ilyet. Addig azonban hogy ez a magyarázat, hogy miért foglalkozunk ezzel a témával. Très bien, je vous remercie. Remek, köszönöm. Nincs hozzászólási kérelem. Köszönöm Juttának. A jelentésnek az a tárgya, hogy az ügynökség státuszát, összetételét elfogadjuk, Tudják, hogy a Galileo esetében hosszú tárgyalások voltak. Végül az Európai Parlament kezdeményezésére az előző költségvetési bizottságban sikerült a finanszírozás teljes mértékben a közösségi finanszírozásból megoldani. Most viszont ez ipari jellegű kezdeményezés, és sokat haboztunk, vagy sokat morfondíroztunk azon, hogy hogyan is tudjuk meghatározni a legjobb finanszírozást. Az ITRA bizottság, az előadó március 4-én fognak szavazni. A következő ülésünkre el kell tudnunk fogadni a véleményt Juta jelentéséről. Köszönöm Jutának, és most az utolsó napirendi pontunkhoz érkeztem a mai délután. Kilences pont, mert Göbölnek kell előterjesztenie bizonyos ügyeket az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap témájában lehetséges kérelmek. Reimer. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, kedves kollégák! A bizottság január 22-én három javaslatot tett az alkalmazkodási alap mobilizációját illetően, Három külön javaslat. Nem akarta csomagként továbbadni nekünk a bizottság, hanem külön javaslatunkként. Egyébként ez üdvözletes. Szerintem nagyon jól haladnak a dolgok. Aztán szeretném megemlíteni azt is, hogy a foglalkoztatási szakbizottság 27-én, vagyis holnap állást foglal ez ügyben. És ők mindig nagyon precíz és részletes munkát végeznek, úgyhogy még a szavazás előtt jó lenne megnézni azt, hogy mi az ő állásfoglalásuk részlete. Részletesen. Aztán nekem föltűnt, ami az ütemtervet illeti, hogy két javaslat van Litvániából, az építőiparról az egyik, a másik az álláshelyek vesztességével a tartósítóiparban, és a harmadik pedig Németországból érkezett az autóipart illetően. Látom, a német kollégák emlékeznek, hogy 30-40 évvel ezelőtt milyen dizájnt dobott piacra a német autóipar, hihetetlen. Úgyhogy az ember rögtön asszociál. Aztán a bizottságnak benyújtott kérelmek időpontja változatos július és augusztus között. Nem tudom, a bizottság képviselője, mivel még itt van, mi ennek az oka? Mert ha azt látom, hogy az első a fogyasztókamrakkal foglalkozik Litvániából, 600 embert érint, 480 kér támogatást az alkalmazkodási alapból. Aztán annak ellenére, hogy az egész eljárást megkönnyítettük, mégis a derogációs kitétellel éltek, mert az érintetteket két fázisban bocsátották el és a kettes A cikk értelmében kell rájuk vonatkoztatni a támogatást. Nem tudom, de most a másik részükre a kettes C cikk az irányadó, hogyha az A meg a B cikk nem irányadó, és a helyi gazdaságra kihat az elbocsátás. Ezért erre utalt Litvánia is hogy a régióban már hasonló esetek előfordultak a textiliparban is, ahol éltek a globalizációs alappal. Így aztán korrekt, hogy a derogációval éltek egyébként Itt 258.163 euróról van szó, és már mondtam, 600 alkalmazottról van szó, és 480-ra vonatkozik a globalizációs alap által nyújtott támogatás. A második eset a litván építőipar támogatás, ez a, lit, ez a dokumentumok között megtalálható. Itt egyrészt a kettes B cikk alapján ...1612 alkalmazottat érint 128 cégnél, de csak 806 alkalmazottat érintene a támogatás. Hát ez gyakorlatilag csak a fele az alkalmazottaknak, úgyhogy kedves bizottság, mi történik ezekkel a számokkal? miért ilyen extrém módon térnek el az adatok, és itt a második litván esetben gyakorlatilag 1,2 millió euróról van szó. És annak ellenére, hogy nagyon sok céget érint, mégis két hónappal előbb dolgozták fel ezt a kérvényt, mint az első litván kérvényt. Úgyhogy szeretnék erre kérni választ. Aztán a harmadik esetben a németországi két vállalkozás kért támogatást, amelyeknél kb. 2400 alkalmazottat érint ez a támogatás, és ezeknek több, mint a fele kér támogatás kb. 6 millió eurónyi értékben. Azt hiszem, hogy első látásra úgy tűnik, hogy a kérelem megfelel a feltételeknek, de aztán ezt ki kell értékelni, és a következő ülésen szeretnék ezzel kapcsolatban még hozzászólni, mert ma először láttam reggel ezeket a dokumentumokat. De azért jó lenne a bizottság válaszolni az eddig feltett kérdéseimre. Köszönöm. Merci, jó, merci. Köszönöm. Álvaro úr kért szólt, és azután Megkérdezzük a bizottságot, hogy tud-e válaszolni a számadatokkal kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Nincs mit hozzátennem. De április végéig a globalizációs alappal foglalkoznunk kell, és el kell, hogy mondjunk, hogy a tavalyi évben egyfajta tetőzésnek voltunk a tanúi. Látszik, hogy a krízisnek a hatása ez a helyzet, és csak Németországban legalább 20 új eset lesz, úgyhogy el kell mondjam, hogy Németország nem áll egyedül. Hogyha a bizottság azonban már itt van, akkor fel tudnak becsülni, hogy a jövőben hogy fog funkcionálni a globalizációs alap, hiszen gyakorlatilag üres a márs, nincs pénz. A jövőben hogy akarják elérni azt, hogy segítsék a cégeket? Hiszen ha a bizottság erre válaszolni tudna, az kitűnő lenne, de ha nem, akkor is majd a következő hónapokban tartjuk a kapcsolatot. Köszönöm. Euh, Köszönöm. Nekem is van kérdésem az előadóhoz, vagy esetleg az előadóhoz. A második litván dossziéban építési tevékenységről van szó. Az alap globalizációs alkalmazkodási alap célja ipari ágazatok támogatása olyan ágazatoké, amelyeket a külföldi konkurencia érint. A kis építési vállalkozások általában nem áldozatai közvetlenül a külföldi cégek által támasztott versenynek. Itt a litván gazdaságról van szó, az biztos, de ez az eszköz az említett problémát célozza meg. Kérdezem, hogy a bizottság szeretne választ adni a feltett kérdésekre, majd pedig Böge úr. Köszönöm, elnök úr, megadom ezt a három választ, és a foglalkoztatási igazgatóságról jött kollégám a többi kérdésre fog válaszolni. Egy, Litvánia kérése, kérelme, és a szükséges határidő ahhoz, hogy eleget tegyünk a kérelemnek, amelyet július 23-án terjesztettek elő, vagyis sokkal előbb, mint az első kérelem megérkezése a Kármál vállalat esetében. És itt van egy másik kérés is, amit 2008. szeptember 23-án terjesztették elő. A válasz egyszerű. Volt egy sor technikai részlet, amelyhez szükség volt ahhoz, hogy vizsgáljuk ezt a kérést, a dossziét. A litván hatóságokat megkérdeztük, de közben ott volt a nyári szabadság, és a válaszokat késedelemmel kaptuk meg. Éppen ezért a bizottság nem tudott gyorsabban foglalkozni a dosszéval, mert nem volt meg az összes szükséges információ ahhoz, hogy a dosszé vizsgálatát befejezzük. Másodszorban, ami a számokat illeti, de a kollégám ezt pontosítja. A helyzet az, Egyébként erről már vitatkoztunk ebben a körben. Tudni kell, hogy különbség van a munkavállalók száma között, azok között, akiket közvetlenül érintett az elbocsátási intézkedés a gazdasági helyzet miatt történt elbocsátásokról van szó, és azon munkavállalók között, akik támogatást kaptak. Közülük néhányan, már előbb szó volt, később találtak munkát és nincs szükségük erre a támogatásra. De talán a foglalkoztatási főigazgatóságon dolgozó kollégám tudna több pontosítást adni arra vonatkozóan, hogy mi is történt ezekben az esetekben, hogyha megengedi elnök úr. Igen, asszonyom, Ahogy bizonyára tudják, a tagállamoknak van még 10 hete a referencia időszak letelte után, hogy benyújtsák az igényt. Ezen 10 hét alatt gyűjtik össze az adatokat, illetve arra is fényt kell deríteni, hogy pontosan hányan fogják igényelni ezeket az összegeket. Ugye a tagállamok tanulják ennek a globalizációs alapnak az alkalmazását, és most már mostanra már világosá vált számokra, hogy nem növelni kell a jogosultak számát, hanem az, azt a számot kell megjelölni, megjelölni, ahányan valóban szeretnének élni ezzel, a, ezzel az összeggel, illetve hát világosabban kell látni, hogy kik tartanak igényt milyen intézkedésekre. Tehát célzottan kell fellépni, azokat kell felkarolni, akik tényleg részt szeretnének venni ebben a programban azokat a munkásokat vagy munkavállalókat. Elképzelhető, hogy mások máshol vállalnak majd munkát, illetve vannak olyanok is, akik inkább nyugdíjba vonulnak, és nem érdeklik őket ezek a típusú programok. Aztán feltettük azt a kérdést is, hogy az elkövetkezendő hónapokban vajon hány igényt kapunk majd Számos esetről van tudomásunk a különböző tagállamokban, és sok tagállammal folytatunk tárgyalásokat, hogy hogyan vélekednek erről, de hogy pontosan hány kénelem érkezik, azt nem tudjuk, ez a tagállami döntésektől is függ. Tavaly 29 megkeresés érkezett, és ebből körülbelül kevesebb, mint a, fele érkezett el a költségvetési hatósághoz, de természetesen foglalkozunk az összes beérkezett kérelemmel, és várjuk az újakat. Ami az építőipart illeti, az építőiparra valóban nincs közvetlen hatással a kereskedelmi típusú globalizáció, de miután tavaly felülvizsgálták a jogszabályt, illetve utaltak a, utaltak a utalás történt a jogszabályban a, a válságra is, ami jövő év végéig tart majd. Ezáltal az építőiparra is vonatkozhat ez, a, ez az alap, illetve az építőipari ö, dolgozók is jogosultak lehetnek erre, ugyanúgy, ahogy a kereskedelmi kapcsolódású iparágak. Köszönöm az előadónak is ez első véleménycsere volt, és még a lényegi kérdésekre, pontosításokra visszatérünk. Hogyha nincs több hozzászólási kérelem, az ülést berekeztem. Holnap reggel kilenckor kezdünk. Kérem, hogy legyenek pontosak, mert szükség van a kvórumra, mert szavazni fogunk. A koordinátorokat kérem maradjanak itt, valamint a 2010-es költségvetés, 2010-es, 2011-es költségvetés előadóit, Manka urat is, hiszen van még itt egy plusz napirendi pont, és kérem a, az elnökség tagjait is, akik itt tudnak maradni, azokat.